hatóságok arról tájékoztattak, hogy eh, Liebe Viering asszony, Viering asszony fogja Debaker urat eh, felváltani. Nem, üdvözlöm az új kolléganőt. Az ügyrendi feltételek mellett a parlament üléseken és eh, teljes joggal részt vesz. Markus Préce úr március E május 1-től az ENF frakcióhoz csatlakozott. Az ALDE frakcióból szakbizottsági